Érte? A bizottság kért szót. Igazából ez nem volt a napi renden, pár percig tart az egész mindössze, és miután sok mindenről kell szavaznunk, ezért erről nem lesz nyilvános vita majd. Kérem, nyugodjanak meg és foglaljanak helyet. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Tisztelt képviselők! Egyetértésben a parlament elnökségével és a bizottság elnökével szeretnék egy nyilatkozatot tenni a bizottság részéről. A tárgyalásokat illetően Görögországgal kapcsolatban hogy tájékoztassuk önöket, és politikai támogatást kérjünk a Görögországgal kötött egyezmény véglegesítéséhez, hogy a feltételes pénzügyi programot folytathassuk Görögországgal. A hét elején egyezményt kötöttünk a, az EU, a <clears throat> Trojka és Görögország között. Kedd éjszaka folyt egy ülés egészen tegnap hajnalig, a csúcs, és Görögországgal kapcsolatban megegyezést kötöttek, még akkor is, hogyha pontos feltételek még nem tisztázottak. A Eurogroup elismerte, hogy a görög hatóságok valóban az előzetes intézkedéseket, amiben megállapodtak az IMF-el és az EU-val, végrehajtották. Ez egy nagyon átfogó, nagyon nagy erőfeszítés Görögország részéről, ami a strukturális reformokat illeti, nagyon fontos döntéseket hoztak hogy hatékonyabb és hatásosabb adórendszert építsenek ki. Ez alapvető fontosságú, mert az adóterheknek az egyenlő elosztása nem csak az egészséges állami költségvetésnek feltétele, de a társadalmi igazságosságnak is. Így aztán Felejtsük el azt a mítoszt, hogy Görögország nem lépett előre. Ez nagyon nagy kárt okoz ez az elképzelés, és nem is igazságos. Tisztelt képviselők, Görögország teljesít. Most itt az idő az európai és a nemzetközi partnereknek, hogy ők is betartsák az egyezmény rájuk eső részét. And to do that... Ennek érdekében a Eurogroup annak tagállamai olyan intézkedéseket kell, hogy megtegyenek, hogy Görögország visszafizethesse az adósságát. A kedészekai döntése közelebbek vittek minket egy döntéshez. De tisztázzuk, ezek az intézkedések nem zárják ki azt, hogy újra értékeljük Görögország eladósodását a következő évben, sőt azt sem zárja ki, hogy a jövőben újabb intézkedéseket teszünk, ha új fejlemények történnek Görögországban. De ez persze attól függ, hogy Görögország mennyire teljesíti a reformprogram következő lépéseit. Végezetül remélem, hogy hétfőn mindenki úgy ül össze Brüsszelben, hogy építő jellegű hangulatban folyjon a munka, és hogy ne gondoljunk negatív háttérrel Görögországra. Remélem, hogy megoldódik a bizonytalanság, és hogy Európából újra beruházások irányulhatnak Görögország felé. Tisztelt képviselők, Európa támogatja Görögországot, és biztosíthatom önöket, hogy mindent megtesz a szolgálatom annak érdekében, hogy támogassuk Görögországot, és semmi intézkedést nem hagyunk ki annak érdekében, hogy támogassuk a görög népet. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, az elnök arra kért, hogy a következő nyilatkozatot ismertessem a nevében. Tisztelt kollégák, jövő vasárnap a nők elleni erőszak napja lesz. Sajnálatos módon ez a jelenség még mindennapos realitás a világban, hasonlóképpen az Európai Unióban. A nők elleni erőszaknak nincsenek földrajzi, szociális